Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. Kis csendet kérek. Láthatták a napirendünket, hogyha nincs észrevétel a napirenddel kapcsolatban, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk. Ma délután tehát Jersey és Guernsey képviselőivel folytatunk eszmecserét, üdvözlöm a megérkezett vendégeinket. A bemutatás után meg fogom adni nekik a szót. Holnap délelőtt Liechtenstein és Monaco képviselői lesznek itt, és holnap délután 15 és 18.30 között négy multinacionális cég képviselőivel fogunk tárgyalni azokkal, amelyeket kifejezetten érinti a e, szakbizottságunk témája. Ami az elnöki bejelentéseket illeti, szeretném megerősíteni, hogy e, minden munkanyelv elérhető, vagyis a TAX bizottság e, munkanyelveire lesz tolmácsolás, köszönet a tolmácsoknak, és mint minden ülésünk, ez az ülés is nyilvános, és az interneten és élőben webstreaminggel követhető. Hármas pont. a február 29-i jegyzőkönyv elfogadása, ha nincs ellenvetésük a mai ülés végéig, akkor a jegyzőkönyv elfogadottnak minősül majd a 2016. február 29-i ülés jegyzőkönyvéről van szó. Most pedig rátérnék a Jersey és Guernsey képviselőivel folytatandó eszmecserére. Rob Gray urat a Guernsey nemzetközi adózási igazgatót üdvözlöm, illetve Colin Powell urat, a Jerseyi főminiszter e, tanácsadóját nemzetközi ügyekben. Már volt abban a szerencsében eh, részem, hogy eh, egyik bizottsági TAX egyes bizottsági ülésünk eh, margóján a Guernsey és Jersey főminisztereket fogadhattam. A Guernsey és Jersey adórendszer bemutatása előtt a koordinátorok kérésére Mutárlié urat is meghívtam a Taxud főigazgatóságtól, az Európai Bizottságtól. Ő fog egy bevezetőt tartani, illetve arról is szó lesz, hogy milyen a kapcsolata az Európai Uniónak ezekkel a külső országokkal. Ugye januárban egy tervet készített az Európai Bizottság az adózási ügyekben. Montarlé úr körülbelül 8 percben fog most beszélni, ezt követően pedig a Guernsey és Jersey képviselők kapják meg a szót szintén 8-8 percre, ez pedig egy Q&A követi majd a képviselőtársakkal. Igazgató úr, a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, képviselőasszonyok, képviselő urak, nagy örömmel tekintem át a helyzetet, amikor önök Gönzét, Jerseyt, Andorrát, Liechtensteint és Monakót hallgatják meg tehát nagyon szívesen ismertettem ezen európai, de nem EU tag államok helyzetét, illetve a velük folytatott párbeszédet. A céges adóztatásról nagyon gazdag egyeztetést végzünk mindezekkel az országokkal. Különböző eszközöket vetettünk be, különböző témákat tekintettünk át, különböző helyen tart az egyeztetés, de a témák azonosak, ugye az a cél, hogy a, az adózási eh, transzparenciát javítsuk az EU és eh, ezen öt állam között, és a tisztességtelen adóversenynek vessünk véget a cégek vonatkozásában. Ha megengedik, akkor a jelenlegi helyzetről szólnék néhány szóban, aztán a jövőbeli várható fejleményekkel folytatnám. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, hadd kezdjem az adó transzparenciával. Mint egy tíz éve nagyon mélyreható párbeszédet folytatunk mindezekkel az országokkal, az országok helyzete más és más. Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino és Svájc esetében az Európai Uniónak egyfelől, és ezen országoknak másfelől van kétoldalú adózási megállapodása. Jersey és Guernsey esetében ugye általános keretekről van szó, hiszen ezek a területek társultak, illetve függenek az Egyesült Királyságtól, Hollandiától, az adó transzparencia megvalósítása érdekében az automatikus információ cserébe mindezek az országok beleegyeztek, ez az OECD által 2013-14-ben kidolgozott rendszerhez való csatlakozást jelenti. Többen, Jersey, Guernsey, illetve Samarino és Liechtenstein is gyors, automatizált információcserét vezettek be, e, most már nem kérésre, hanem automatikusan e, nyújtják az információt. E, Andorra, Monaco és Svájc az új normát 2017-ben fogják bevezetni. Mint tudják, a bilaterális megállapodások, amelyek Svájchoz, Liechtensteinhez, Andorrához, Monakhoz, San Marinohoz kötnek bennünket, megújításra kerültek. Egyesek esetében a megújult egyezmény már hatályos, máshol pedig hamarosan hatályba lép, és ez lehetővé teszi majd, hogy a 28 EU tagállam között létrejött rendszert kiterjesszük ezekre az országokra is. Jersey és Guernsey esetében a kérésre valóról az automatikus információcserére tértünk át, a régi rendszerről az új rendszerre való áttéréssel kapcsolatosan rendszeres a párbeszéd, a magas szintű adózási munkacsoport tudattal annak érdekében, hogy gördülékenyen zajoljék le ez az átállás. Néhány van most a tisztességtelen adóversenyről, ami, mint tudják, az Európai Unióban mm, egy magatartási kódex, cégeknek szóló magatartási kódex elfogadását eredményezte. Mint tudják, ennek van egy földrajzi elve, kiindulási elve, és a lehető legtöbb cégre szeretnénk kiterjeszteni a tagállamainkhoz tartozó vagy kötődő államok esetében, mint Jersey és Guernsey, arra számolhatok be, hogy teljes mértékben átvilágították őket a társasági adó szempontjából, és összehasonlították a magatartási kódexel az adórendszert, és amikor felülvizsgálták az adórendszert, akkor figyelembe vették az észrevételeket. 2013-2014-ben a más harmadik országok esetében beszéd kezdődött, így Svájc esetében 2013-ban bizonyos céges föderális, hövetségi vagy kantonális adó mechanizmusok kivezetését javasoltuk, és a megállapodások értelmében bizonyos specifikus Liechtensteini adó mechanizmusokat is külön meg kell majd vizsgálni. Pillanatnyilag nincs konkrét párbeszéd folyamatban Andorra, Monaco, San Marino esetében. Hát néhány szóban az adózási átláthatóság terén folyó munkáról, illetve zajló párbeszédről, a káros adórendszerek áttekintéséről így tudnék beszámolni. Tehát ma, illetve holnap délelőtt önök ilyen adórendszerekkel fognak foglalkozni. Néhány szóban a jövőbeli fejleményekről is szólnék Először is az Európai Bizottságnak van egy külső stratégiája, amit januárban fogadott el az adó optimizálás elleni küzdelem terén. Mint tudják, három szakaszban vázoltuk fel a teendőket a harmadik országok rendszerei vonatkozásában ugye annak érdekében, hogy felállíthassunk egy nem kooperáló államok listáját. Azzal kezdődik ez, hogy a harmadik országok esetében egy objektív mutató készlet alapján megvizsgáljuk, hogy milyen kockázatot jelentenek az Európai Unió számára. Az első szakasz szeptember magasságában zárul majd, ezt követően szeretnénk vitát folytatni a tagállamokkal, annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy melyik országgal kellene párbeszédet kialakítani a jobb adóigazgatás kialakítása érdekében, vagy adókormányzás kialakítása érdekében egy páneurópai lista fog végül készülni. A második dolog maga a magatartási kódex és annak alakulása. A magatartási kódex alapján a bírósághoz fordulás is lehetővé válik. A harmadik dolog pedig, amivel zárnám, az európai eh, szabályozást is szeretnénk változtatni, az automatikus információszolgáltatás, illetve a country by country reporting terén eh, ugyanolyan, eh, ugyanilyen normákat szeretnénk alkalmazni a nem EU tagállam európai országokra, hiszen szeretnénk, hogy az OECD-n belül kialakult normákat mindenki betartsa. Hát ennyiben tudnék információkkal szolgálni a vita előkészítéseképpen. Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy körüljárta az Európai Bizottság javaslatainak helyzetét, illetve a kapcsolatrendszerünket ismertette azokkal az államokkal, amelyekkel ma délután és holnap délelőtt találkozunk. A két vendégnek fogom most megadni a szót, kérem, hogy 8-8 percben szóljanak. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, tax, bizottsági tagok, Köszönöm, hogy megjelenhettem. Rob Gray vagyok. Ahogy elnök ön is mondott, a nemzetközi adópolitikai igazgató vagyok a Guernsey kormány részéről 2015 végéig adóhivatali vezető voltam. Rövidre fognám, ahogy kértek is, bevezetőmet, hiszen a Guernsey Jersey miniszterek leveleit megkapták február 22-én, és ez részletesen tartalmazza azokat a pontokat, amelyekre utalnék, valamint a szakbizottság munkáját segítendő már május, 2015 májusában kaptak írásos anyagokat. A nyitó megbeszélésem írásos formában is kiadásra kerül a minisztérium, a minisztérium részéről majd. Az elejétől fogva szeretném elmondani, hogy Gönzi kormánya egyhangulat megszavazta azt, hogy továbbra is formálisan felelősséget vállaljunk a helyi adószabályok adaptálható voltjáról. Automata információs csere munkacsoport tagja is vagyok Guernsey-ben, a BEPS adhok munkacsoport tagjaként is, és a helyi végrehajtás részén a peer review group végrehajtási tagja is vagyunk 2015 Tehát ezeket a adaptáció szerepeinket nagyon komolyan veszük, globális fórumként működve a kompetens hatóságok megfelelő ülésein évente, ahogy ezt a Guernsey hatóság is jelezte. Szeretnénk garantálni, hogy hatékony párbeszédre tartsunk fenn az Európai Parlamenttel is, azon közös cél érdekében, hogy eredményes, objektív nemzetközi sztenderdek kerüljenek bevezetésére, az adócsalás elkerülésére, az adó és az agresszív adó tervezés elkerülésére. Ennek hátterében tudnunk kell, hogy Guernsey a brit korona ö, alatt valója, ahogy Guernsey is, tehát más a státuszunk, mint a tengeren túli területeknek, mint például a Virgin szigeteknek vagy Gibraltárnak a brit parlamentben nem képviseltetjük magunkat, és hivatalosan nem vagyunk a Egyesült Királyság része. Így a brit parlament hozzájárulásunk nélkül nem hozhat törvényt re vonatkozóan. Alkotmányos gyakorlat az, hogy az Egyesült Királyság konzultál Guernsey-vel mielőtt nemzetközi jogszabályokat érvényesíteni ránk vonatkozóan. A megalapodás révén nagyon sok fontos nemzetközi egyezménynek is aláíró részese. Guernsey, amelyet a Egyesült Királyság alá. Például 1990-ben az OECD egyezményt kiterjesztették Guernsey-re, az Egyesült Királyság részéről Guernsey kérésére, így az OECD döntése és ajánlásai ettől fogva alkalmazható a Guernsey-re, csak úgy, mint az Egyesült Királyságra. Guernsey kapcsolata a val a hármas jegyzőkönyv alapján áll fenn az, a brit csatlakozási szerződés ö, ö, anyagában. Ennek alapján az EU vám területének része Guernsey és a javak szabad mozgása biztosított Guernsey és a tagállamok között. Ám Guernsey nem része a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, és nem kell végrehajtsa ezeket a vonatkozó irányelveket. Mindemellett Guernsey harmadik ország az EU adó jogszabályait illetően, ám Guernsey önkéntesen bevezetheti ezeket az intézkedéseket. Itt tettük a megtakarítás irányelvet például. Guernsey az összes EU és ENSZ szankcióhoz is csatlakozik, annak érdekében, hogy a szigeteken bejelentett intézményeket ne lehessen arra használni, hogy tiltott jövedelmek beléptetését vagy, vagy letétjét szolgálják olyan adórendszerünk és közigazgatásunk, amely az OECD átláthatósági normáinak meg, megfelel, és az információ csere igényeinek és Jövedelem adók szedünk vállalatok és ö, személyek után a 20% a csúcs ö, ö, sáv, adósáv, van egy általános csalás ellenezáradék, az adó elkerülés bűncselekmény guernsey a vállalatok általában 0%-kal fizetnek adót, bár bizonyos pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket 10%-os adóval sújtunk. Azok a vállalatok, amelyek szabályozott közszolgáltatásokat végeznek, vagy föld tulajdon után szednek be jövedelmet, 20%-os adót fizetnek. A gőzi társasági adórendszer megfelel az nemzetközi szenteteknek fenntartó versenyképes és védi a sziget gazdaságát, adó semlegességet biztosít. A szentelt társasági adó alapunk, rátánk 0 os nem diszkrimináció, és alapon szedjük a, a, a helyi lakosok és nem helyi lakosok vállalatulajdon alapra vonatkozóan az láthatóság biztosításával. Nemzetközi pénzügyi ágazatban Guernsey tőkészetbe alapokat működtet, jól szabályozott törvények alapján az európai pénzügyi piacokkal kapcsolatban. A befektetések jövedelme az adott államban kell, hogy adót fizessen, és bármilyen vállalati tevékenység, amely európai befektetésből származik, abban a tagállamban kell, hogy adót alapját képezze, ahol létrejött. És ez a BEPS előírásának megfelelő szabályozást. Teljesen belátjuk azt, hogy ott kell befizetni az út, ahol termelték a jövedelmet, és mi bármilyen információt megadunk a tagállamnak, hogy segítsük az adó szabályai betartatásában őket. Guernsey nem hozott 2008 óta új adójogszabályt. Akkor kerül bevezetésre a mostani társasági adórendszerünk és szabályunk. Ez szakpolitik alapján a jog szabálytól való eltérés hivatalos, a hivatalos gyakorlatra vonatkozó nyilatkozatok alapján ítéljük meg. Az átláthatóságú és információs csere egyezményt az OECD-vel 2002-ben hívtuk alá, és azóta több módon tartatjuk be ezeket, például önkéntes meghallgatások, magatartási kódexek, a társasági adóztás tekintetben a társasági adórendszerünket az EU kódcsoportja 2012. szeptemberében hagyta jóvá. Önkéntesen hagytuk jóvá az EU megtakarítás irányelvet, és a teljes automatikus információ és erét 2011 óta működtetjük. Rész vagyunk az Early Adopted csoportnak a közös jelentés tételi standardekben, az automatikus adatcserében és a több oldalú, több oldalú illetékes hatósági megalapodás aláírása vagyunk. Az OECD globális fórumának is része vagyunk, az adó, a láthatóság és információcsere az szempontokból címmel, és az adatcsere és információ kérésre vonatkozó adatszolgáltatás rendszerében is ezt veszünk. Nagy-Britannia, Németország és az Egyesült Államok is aláíró ennek többek között. Részt veszünk abban a több adó egyezményben, amely a kölcsönös adó területű hatósági együttfők az elő 23 tagállammal van két oldalú megállapodásunk, 13 két oldalú kettős adóztatás elkerülő megállapodásunk van, három további EU tagállammal üdvözlőjük azokat, azt, hogy ezt pozitívan értékelte az Európai Bizottság és az OECD is ebbeli hátterünket. Röviden Guernsey, akárcsak Jersey is, minden adó átláthatósági nemzetközi sztendernek megfelel, és az információs sere sztenderdjének is politikusaink világosá tették, egyhangú politikai akarattal, hogy továbbra is fennak ők ezt tartani. A következő lépéseket illetően Guernsey aktívan részt vesz a BEPS napirend végrehajtásában. Guernsey és Jersey is megfigyelő tagjai a BEPS adhok csoportnak, a több oldalú eszközök tekintetében nincs közé teljes mértékben támogatja az intézkedéseket, amelyek azért születtek, hogy a nemzetközi adórendszer fair rendszerét fenntartsuk. Mivel Guernseynek nincs kettős adóztást elkerülő megalapodás rendszere, különösen nem az EU tagállamokkal, a profit shifting és transfer pricing gyakorlata nem annyira ismeretes és erős, ám megteszünk mindent, hogy aktív eh, szerepet vállaljunk ezen globális standardek végrehajtásában, ami illeszkedik azon törekvésünkhez, hogy a pénzügyi ágazatunk szabályozása megfelelő legyen javasoljuk, hogy mérjék benchmarkinggal a jogszabályozási lépéseinket, hogyan lépünk fel az, azon scoreboard megközelítési módszertamban, amelyet a január kommuniké tartalmaz a stratégiát illetően, és világos célokat határoz meg, egyetemlegesen alkalmazható kritériumok mentén. Gönzi miniszterei a parlamentnek fognak javasolni egy országról országra való jelentési gyakorlatot. A beneficial ownership menetrendjében egy, szeretnék sikeresen feltenni egy szabályozási keretet a szolgáltatók vonatkozásában. Ez 2000 óta működik, pontos, verifikálható, kedvezményezett információs rendszerrel. Az EU tagállamok céljait osztjuk abban, hogy pontos adatokat kell szolgáltatni a kedvezményezett tulajdonosok tekintetében, egy helyileg elérhető pontos regiszter létrehozása, valamely a, kapcs a kapcsolattartó pontokat is megjelöli. 2017-ig ajánlásokat fogunk kidolgozni a parlamenti jogszabályalkotó és végrehajtó intézményének. Ezzel zárnám Guernsey nyitó nyilatkozatát. Köszönöm szépen, igazgató úr, most pedig Colin Powell úrnak adom meg a szót Jersey eh, képviseletében. Mr. Chair, eh- Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok, hadd mutatkozzam be, Colin Powell vagyok, és én a Jersey kormány miniszterelnökét eh, látom el tanácsokkal, nemzetközi témákban, pénzmosás ellenes szabályok, adóztatással kapcsolatos szabályok, és így tovább. Nagyon örülök ugyanúgy, mint a kollégám, hogy ma délután találkozhatom az önök szakbizottságával. Az információcsere és az átláthatóság az adóügyi és rendeli szervekkel egy olyan cél, amelyet mi is osztunk az adóelkerülés elleni küzdelemben egyetértek, hogy fel kell lépnünk. Az OECD, az FATF szabályait be kell tartania mindenkinek, aki megsérti ezeket a szabályokat, ne meg. Viszont ismerjék el nemzetközi szinten is Jersey tevékenységét. Ami fontos, az az, hogy bármifajta kategorizáció mindenképpen bizonyíték alapú, objektív elemzés eredménye kell, hogy legyen. És engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy üdvözöljük ezt a lehetőséget, mert így még több információt adhatunk át önöknek Jerseyről. Remélem, hogy a miniszterünk levele, amelyet 2015 májusban küldött a szakbizottságnak, mindenki számára elérhető, és 2016. februárjában is, február 22-én is küldtünk egy levelet Gönzivel együtt, és itt már szerepel az állásfoglalás. Gönzi kollégám ennek nagy részét már elmondta, úgyhogy ezt nem fogom elismételni. Viszont a jó szomszédsági politikára kitérnék, ez egy olyan aspektus, ami nagyon fontos az Európai Unióval szemben. Jersey nem az Európai Unió tagja, de elismeri, hogy Európa része, és szeretné ezt a kapcsolatot megerősíteni. <clears throat> Ennek eredménye, hogy a Csatorna-szigetek 5 évvel ezelőtt Steve Williams vezetésével, aki egyébként itt van, irodát nyitottak Brüsszelben az Európai Uniós intézményekkel aktívan együttműködünk, hivatalos és politikai szinten is. A miniszterelnökünk két év, az utóbbi két évben háromszor látogatott ide, és az elnök úrnak címzett levélben hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az Európai Parlamenttel folytatott, fenntartott kapcsolatok elmélyítése, és azt hiszem a ma délutáni ülés ennek a bizonyítéka. Az adóügyi együttműködés a mellékletben szerepel, a miniszterelnökünk leveléhez csatolt mellékletben. A januári látogatás után Moszkovicsi biztos úr megdicsérte a szigeteket a munkájukért, és úgy utalt rájuk, mint fontos EU-s partnerekre a megtakarításokból származó jövedelem adóztatása, illetve a vállalkozói adó. Ez volt az a két téma, amelyel foglalkoztunk, és ez az együttműködés két sarokköve. A szankciók végrehajtása szintén nagyon fontos, ezt is nagyra becsüli az Európai Külügyi Szolgálat. Mielőtt arról szólnék, hogy Jersey a különböző adóügyi kezdeményezéseket hogyan hajtja végre, hadd szóljak még a társasági adózásról. A társasági adózásról már a levélváltásban szó került. 0% az alsó kategória, és 10%-os kulcsot alkalmazunk a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégekre. A maximális és standard személyi jövedelemadó 20 százalék nincs egyéb más rendszer, nincsen semmifajta adókedvezmény, amely esetleg a társasági adó kulcsot csökkentenék. Tehát elég egyszerű ez az adórendszer, nincs semmifajta olyan adóügyi megállapodás vagy tax ruling, amelyet más országokkal alkalmaznak. A 0%-os adókulcs két alapelven nyugszik, az egyik az diszkrimináció ellenesség elve, tehát a rezidensek és nem rezidensek között nem diszkriminálunk, a másik pedig az adósemlegesség elve az átláthatósággal együttvéve. Pénzügyi központ vagyunk, és könnyítjük a támogatni az alapok felhasználását, a világról, a világ különböző pontjairól érkező alapok felhasználását, befektetését. Általában a így generált üzleti jövedelmet pedig Európában kell adóztatni, ott kell megfizetni ezt az adót, ahol a e, tulajdonos működik, és egyetértünk azzal, hogy a nyerességet megtermelő cég e, az érintett tagállamban adózzon. Az átláthatóság e, gal is egyetértünk, az OECD, a G20-ak és Európai Uniós kezdeményezés is ez, viszont abban is az is a meggyőződésünk, hogy, Gerzi, hogy Gerzinek és Jerseynek joga a saját adókulcsainak meghatározása, valamint a tisztességes adóverseny, az csere és az átláthatóság alapelveinek megvalósítása. Ez egyébként természetesen oda is vezet engem, hogy mi is a nemzetközi küzdelem lényege az adócsalás és az adó elkerüléssel szemben, az adókijátszással szemben. Az első az, hogy az információcsere valósuljon meg, az OECD 2002-es kezdeményezése óta nemzetközi normáknak megfelelően adjuk át az információkat, több ilyen megalapodást írtunk, írtunk alá, amelynek nagy része, amelyeknek nagy része már életbe lépett. 2014 óta a több oldalú egyezmény részei is vagyunk, amely az adóügyekkel foglalkozik, és ezen a fórumon keresztül még további 22 adóigazgatással vettük fel a kapcsolatot. Egyébként Jersey volt a, a peer review csoport elnöke a globális fórumon belül, ez az a testület, amely ellenőrzi a nemzetközi normák végrehajtását. A második dolog az automatikus információcsere, a g 5 kezdeményezését és a közös jelentéstételi standardokat támogattuk és alá is írtuk ezt a megállapodást Berlinben 2014. októberében. A Jersey szigeten a megfelelő jogszabályokat meghoztuk, és 2017-ben fogjuk ezeket értékelni. A globális fórum AOI munkacsoportjának Jersey az elnöke. Végül pedig a tulajdon kérdése, központi regiszterünk van, központi jegyzékünk a tulajdonosokról, tehát nem lesz nehézségünk, semmifajta nehézsége annak, hogy beszámoljunk a tulajdonosokról, és áttekintsük ezt a rendszert. A vállalatok jegyzéke is hasonló hasznos információkat szolgáltathat. Természetesen validálni kell ezeket az információkat, és a társaságok, amelyek az információt rendelkezésre bocsátják, szintén ellenőrzés alá kell essenek. Jersey egyébként vezető szerepet játszik a pénzmosás elleni küzdelemben is. Rengeteg ajánlást tettünk ezen a téren, és a Task Force működéséhez hozzájárultunk. Jerseyben egyébként már 1999-ben gyakorlatilag bűncselekményé vált az adókijátszás sok évvel azelőtt, hogy másutt ez így lett volna. Ami pedig a BEPS-et illeti az adóalap eróziót és a nyereség mesterséges átirányítását, folyamatosan tájékozódunk, és másokat is folyamatosan tájékoztatunk arról, hogy milyen lépéseket teszünk a program végrehajtása érdekében országonkénti jelentéstételről született javaslat az egyes multi cégek esetében. Jönzi támogatja ezt az intézkedést, és a pénzügyi ágazattal most konzultációt folytat, mielőtt a parlamentnek jogalkotási tervezetet nyújt be. Ez hasonló lesz, mint amely az Egyesült Királyságban már működik. Elég kevés kettős adóztatást elkerülés, elkerülő megállapodást írt alá Jersey, mert nem jellemző, az életében ez a tapasztalat. Viszont részt vesz a BEPS programban, és mindent megtesz, amire ehhez szüksége van. Várjuk a G20-ak, az OECD és az EU-s tagállamok lépéseit. Aztán az a javaslat, hogy a nyereséget ott kell megadóztatni, ahol a gazdasági tevékenység zajlik, és ahol az értékteremtés történik, beilleszkedik az eddigi történelmünkbe. A bankokat például arra kötelezzük, hogy valódi jelenlétük legyen és ez meg is jelenik a gyakorlatban, kb. 13 ezer főt alkalmaznak a bankok Jersey-n. Végül pedig a fejlődő országokról néhány szó. Segítséget nyújtunk a fejlődő országoknak a pénzügyi csalással szembeni küzdelemben. Például Nigériában a korrupció ellenes harcot segítettük, nemrégiben pedig Kenyának nyújtottunk segítséget az ellopott pénzek visszatérítéséhez. Jersey nem ellenzi azt, hogy automatikus információt cserére vonatkozó megállapodást írjon alá, nem kölcsönös alapon, tehát olyan értelemben, hogy a fejlődő országnak az információkat megadhassuk, és aztán cserébe az információkat megkapjuk, de természetesen szükséges időt biztosítjuk a fejlődő országoknak. Remélem, hogy ezzel a bevezetővel, illetve a kérdésekre adott válaszokkal önöket is meg tudjuk győzni arról, hogy a nemzetközi normákat betartjuk a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, és most pedig meg fogom adni a szót a az előadónak, illetve a frakciók koordinátorainak. Kérdések és válaszok következnek tehát, és azt kérném, hogy 5 percnél többet ne beszéljen senki, illetve hogy jelezzék majd, hogy Jersey vagy Guernsey képviselőihez szólnak-e a vendégeinket pedig arra kérem, hogy ők is, nem tudom, az óra működik, igen, tehát azt kérem, hogy az öt percet ne haladják meg se a kérdések, se a válaszok. Jeb Kofod az előadónk, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet Rob Rob Graynek és Colin Powellnek is, hogy eljöttek ide a bizottsághoz, és ismertették a Guernsey és Jersey helyzetet. Azt is el mondták, hogy eh, fontos globális OECD normák esetében hogyan működnek együtt, eh, BEPS, illetve információcsere. Rövid lesz a kérdésem, mert jó, hasznos válaszokat szeretnék kapni. <clears throat> Úgy értem, hogy az egyik probléma azzal van, hogy eh, a cégek hivatalos tulajdonosi információja nem hozzáférhető Jersey-n és Guernsey-n a nyilvánosság számára. Ezért szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy a cégek befektetésének megtérülése, amennyiben nem hivatalosan ott regisztrált cégekről van szó, valóban ott kerüljön megadóztatásra, ahol a tulajdonosok élnek. Ez az első kérdés, a második pedig az automatikus információ cserével kapcsolatban azt gondolom, hogy leginkább Colin Powerhez szól a kérdés, hát látom, hallom, hogy hajlandóak tehát önök nem hajlandóak belemenni ebbe az új rendszerbe, és melyek a fenntartásaik egyelőre? a társasági adóval kapcsolatosan ez ugye nulla százalékos, de mégis azt mondják önök, hogy az adó kijátszás és az agresszív adó tervezés elleni küzdelemben önök is részt vesznek. Hogy lehet egy nulla százalékos társasági adóval ebben a küzdelemben részt venni? Érdekes lenne az önök válasza. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Ki kíván válaszolni kettőjük nevében, vagy külön-külön. Paul úr? Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket. Talán azzal kezdeném, hogy a cégek tulajdonlására vonatkozó kérdésre válaszolnék. A Jersey helyzet az, hogy van egy eh, cég, Landstrom, ahol szerepel a ö, tulajdonosok ö, nyilvántartása, de ez eltér más országoknak a nyilvántartásától. Nem egyszerűen ö, megadott információkat írunk be, tehát a cégek vagy ügynökeik által megadott információkat, hanem ezeket ellenőrizzük is. Ö, nagyon fontos, hogy az információ pontos és időszerű legyen, ezért a trust szolgáltatást végzőket is szabályozzuk, a felügyeletükről gondoskodunk. Tehát nekik tudniuk kell, hogy ki a végső haszonélvező a cégeknél hogyha nem megfelelő információt szolgáltatnak, akkor ellenük eljárás indulhat, illetve az engedélyeket bevonhatják a nyilvántartásunknak, tehát pontosnak, megfelelőnek és időszerűnek kell lennie. És abban hiszünk, hogy a legfontosabb prioritás az, hogy a bűnöldöző szervek és az adóhatóságok megfelelő információhoz jussanak pontoshoz, időszerűhöz, és ezt nagyon hatékonyan meg is valósítjuk. Hogyha ennek a folyamatnak az lenne a kiterjesztése, hogy nyilvánosan is közé tesszük az adatokat, akkor a nemzetközi normákat vizsgálnánk meg, ahogy mindig tesszük, a negyedik AML irányelv nem ír elő nyilvános nyilvántartást, és az egyéb ajánlások sem várják el tőlünk azt, hogy nyilvános központi nyilvántartásunk legyen. Tehát a nemzetközi normák függvényében biztosak lehetnek benne, hogy Jersey és Guernsey követni fogja őket. Elnök mikrofon nélkül. Ha hozzátehetném, hogy Guernsey aspektusa a kedvezett tulajdonos kérdésben elnök úr az, hogy bár Guernseynek nincs központi nyilvántartása. E tekintetben a, a Guernsey-beli rendelkezésre állás a tulajdonosokat illetően hasonló, mint Guernsey. Mint említettem, 2000 óta van jogszabály, amely a letétes cégek ügyében tudni kell, hogy kik az ügyfelek és kik a megrendelők. A pénzmosás elleni due diligence szabályoknak megfelelően ezen túl helyben lakó ügynök kell, hogy ilyen Guernsey-n az önvállalatokat kapcsán, és a Guernsey-nek hozzá kell férnie információhoz a kedvényezett tulajdonokat illetően, amelyet már megtettünk egyébként több kérése vonatkozóan az adóinformáció csere szabályozás keretében bebizonyosodott, hogy ez az információ beszerezhető és rendelkezésre áll. A központi regisztert illetően Guernsey osztja a tagállamok azon célját, hogy pontos információ legyen elérhető, beszerezhető a tulajdonosokat illetően a központi regisztráció segíteni, és hogy utaltam rá bevezetőmben, az a célunk, hogy egy biztonságos, konszolidált, helyileg elérhető regisztrál rendelkezésre a kapcsolattartókat is beleértve ezen információ rendelkezésre bocsátására vonatkozó munka elindult környezint. 2017-ben várjuk azokat az ajánlásokat, amelyeket betereztünk a jogalkotónknak jóváhagyásra. Köszönöm, szalad az idő. Visszatérünk majd a több. A nulla százalékos áfa, vagy adó ráta kérdésre úgyis visszatérünk még, úgy kap majd szót. Ám azt kérem, hogy 5 perces szakaszokban tegyünk föl kérdést és adjunk választ. De ide még visszatérünk majd úgyis. A néppárt nevében Danuta Hübner kap szót. Rövid kérdésre, ha lehet. Igyekszem rövidre fogni. Az Alalemesz úr által küldött levélben ráadott válaszukban említik, hogy az administratív együttműködés és eszméről csere EU irányelve nem ö, hatályos az önök joghatóságában, az önök területén. Ám említették, hogy vannak olyan kis összeok, mint Andorra, Liechtenstein, talán Monaco is a jövőben, aláírtak egyezményeket, amelyek információs serét irányoznak elő az EU tagállamokkal. Önök gondolkoztak ilyesmim? Tehát szeretném tudni, milyen jogi módszerek állnak rendelkezés már most az önök joghatóságában, ahhoz az információcsere minőségét javíthatsuk az EU-val. Második kérdésem pedig ahhoz csatlakozik, hogy most folyik egy nagyon eleven vita az Európai Unióban az anti-BEPS csomag tekintetében a bizottság elé kerül ez. Nem az a célunk, hogy egyszerűen lemásoljuk a BEPS-et, hanem hangsúlyoztuk kiváltképp ebben a házban, hogy egyensúlyt jó egyesmét teremtsünk a belső piac igényei, illetve a nemzetközi konzisztencia, az amerikaiakkal való konzisztencia igényei között. Önök hogyan látják a nemzetközi konzisztencia követelményét, hogy az belső piac eh, egyes jellemzői hogyan illeszkednek ehhez, és mik az önök érdekei, pozíciói az anti-BEPS eszközt illetően? Köszönöm, Gray úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, még az első kérdésre reagálva, Gönzinek több éveket ezelőtt óta működik megállapodása az Európai Uniós tagállamokkal. Ez gyakorlatilag a megtakarítási irányelvnek felel meg, és a tavalyi év végén írtunk valamennyi ilyen tagállamnak, és jeleztük, hogy szándékunkban áll ezt megszüntetni, és a közös jelentéstételi standardokra átváltani. A következő év elejétől kezdve tehát így fogunk információt cserélni a 2016-os évről. Az elmúlt években tehát gyakorlatilag megvolt az EU-s tagállamokkal az automatikus informálcsere a EU-s irányelv értelmében, most pedig az új közös jelentéstételi normáknak megfelelően fogjuk az információkat rendelkezésre bocsájtani. Remélem, hogy ez megválaszolja a kérdést. Köszönöm, Pál úr. Csak uh, reagálnék arra, a második kérdésnek a második felére, ami a beps kapcsolatos. Azt hiszem, hogy azt már elmondtuk, hogy mi elköteleztük magunkat a BEPS program mellett, tehát Guernsey és Jersey is. És a bevezetőmben is említettem ezt, tehát hogy már több éven keresztül azt a politikát hajtottuk végre, hogy ezt a szomszédsági politikát folytattuk az EU-val kapcsolatban. Mindig megnéztük az EU mit tesz, és ehhez alkalmazkodtunk, tehát a BEPS programhoz is alkalmazkodtunk. Egy picit más a mi esetünk, de általánosságban azt hiszem elmondhatjuk, hogy a nemzetközi következetesség nagyon fontos elmélet, nem csak a francia intézmények, illetve az érintett társaságok, hanem a világ kormányai is hasznosnak találnak. Mondtam már tehát, hogy elköteleztük magunkat a BEPS mellett, jó szomszédsági politikát folytatunk, és a következetességre számítunk, egy általános, világos képre. Köszönöm, mondja az elnök. Anna Gomes következik. Köszönöm. El tudná nekem mondani, hogy mitől fair az a rendszer, amely megadóztatja a magánszemélyeket, de a vállalatokat nem, a társaságokat nem. És hogyha ezt egy kormány hajtaná végre, akkor hol lennénk mondjuk a világon egyenlőtlenségek szempontjából? Ugye azt mondták, hogy nincsenek ilyen adó megállapodások, előzetes adó megállapodások, tax rulingok, de vannak kivételek, vagy például bizonyos fajta előnyök, amelyeket magánszemélyek élvezhetnek, van, aki nem 20%-kal adózik? Ki, ki ilyen? hogy ha jól értem, nincsenek választott parlamentjeik, akkor hogyan születik ezzel kapcsolatban a döntés? Amennyiben ilyen kivételeket megítélnek, ahogy ez ugye másút megtörténik. Ami pedig a társaságok tulajdonlását illeti. Ha jól értettem Döpré úrtól, akkor ugye az a cél, vagy azt várják el, hogy pontos információt szolgáltassanak az önöknek. Tehát akkor most a társaságok készítik el ezeket az agregált adatokat, vagy önöknek van egy központi jegyzékük, és ennek alapján készítik el az adatokat, vagy pedig esetleg a, az adó igazgatás férehez hozzá, vagy a közvélemény, ez is érdekel, hogy a közvélemény is hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, hogyha legitim jogot prezentál természetesen. Végül pedig, ami a trösztöket illet, illetve az alapítványokat, érdekelne engem, hogy tudják-e, hogy ezeknek kik a tulajdonosai, van-e itt valami fajta kötelező regisztráció, vagy sem az is érdekelne, hogy egy alapítvány például milyen szabályok értelmében jöhet létre az önök adóigazgatási területén, van-e különbség Guernsey és Jersey között, illetve Bermuda, a Virgin szigetek és más helyek között. Köszönöm. Akkor Pál úr. Köszönöm, nagyon sok kérdést kaptunk, elnök úr. Nem tudom, hogy sikerül az öt percben válaszolni mindenre. Először is az, azzal kezdeném, hogy a társaságok nem fizetnek adót, és a magánszemélyek meg igen. Hát azért több társaság fizet is adót nálunk, mert ugyan a standard adókulcs 0%, de van 10%-os differenciált adókulcs, amelyet a szabályozott pénzügyi szolgáltató cégek fizetnek. És mivel nemzetközi pénzügyi központ vagyunk, nyilván nem meglepő, hogy ezen a téren azért jelentős bevételünk adódik adóbevételünk. Ami pedig a teljes adójövedelmünk százalékát, illetve hogy mennyi jön a, a társasági adóból, tulajdonképpen hasonló az arány, körülbelül 25 százalék, ami megegyezik az Egyesült Királyság arányával, úgyhogy nincsenek ilyen aránytalanságok, egyensúlyhiányok, ahogy az elsőre tűnhetne. Ami a 0%-os kulcsot illeti, ez a kulcs olyan cégekre vonatkozik, amelyek rezidensek tulajdonában vannak, a nyereséget szétosztják természetesen, de ehhez ugye jövedelemre van szükségük, és a jövedelem pedig a magánszemély, a jövedelmet a magánszemély adózza le 20%-os kulcsal. Átadom a kollégámnak, hogy folytassa. Köszönöm, elnök úr. A második pontra vonatkozóan ami az a, azt kérdezte, hogy egyéneket hogyan adóztatunk. Guernsey adórendszerében, és Jersey ezt hiszem, hogy hasonlóan jár el, először is. 1920-ban terjesztettek be jogszabályt, az akkori brit rendszerre támaszkodott ez erősen, ami tehát az egyének adóztatását illeti azóta drámai módon nem változott azóta tehát lakóhelyi bejelentés alapján működünk, rezidens státusz, a szigeti rezidens státusz alapján adóztatunk. Egyik extrém példa az lett, hogy egy nem rezidens szemét adóztatunk Guernsey-ben létrejött jövedelem után, alkalmazott személyek után, vagy, vagy kiadott ingatlan után, abból számolt bevétel után. A másik extrém példa pedig, ha az adóztatnánk meg pusztán, mert ott lakik, anélkül, hogy vedelme volna. Mint nagyon sok tagállamban, nálunk is vannak engedmények, e, személyeknek adott e, kedvezmények, illetve a befizetett kamat után kedvezmény, illetve az adó plafont is alkalmazzuk, mert ha egy bizonyos személy eleget hozzájárult elégségesen a sziget költségvetéséhez kiadáshoz, akkor e, ilyenkor belép egy adóplafon, tehát egy bizonyos adó összeg után nem rovunk ki adót, és ez bárkire, mindenkire vonatkozik. Összesen 30-40 ember az, akit érint ez a plafon egyébként. Remélem, ez a személyvedelem adó ügyében megfelelő válasz. Ami a, a Charitable Trustok regisztrálását illeti. Volt egy kérdés. Igen a, a trasztokat illetően Jersey, mint nagyon sok más joghatóság nem működtet központi nyilvántartást a kedvényezett tulajdonosok tekintetében a trustokra, vonatkozó, trustokra vonatkozóan, ám nagyon szigorú rendszerünk van az engedélyeztetésre, és a, a trustok vállalat szolgáltatók tekintetében, és ezeknek a jogszabályoknak meg kell feleljenek, ehhez tud, ismertetniük kell, hogy ki a, a tulajdonos, a kedvezményezett, kik a tagok. Tehát mint azon országok, amelyekkel adó információ cserre megállapodásunk van, ezeknek nagyon gyorsan tudunk teljes nyilatkozatokat átadni a, a trustok vonatkozóan, tagokra vonatkozóan, tulajdonosokra, kedvezetekre vonatkozóan. E tekintetben jelenleg többen előtte áll, járunk. A legtöbb, a világ legjobb joghatósága előtt vagyunk, és van egy nemzetközi standard is, mert mert a negyedik EML irány elv követelményét is fel, megvizsgáltuk, és bármely olyan új jogszabály, amely elfogadásra kerül az EU tagállamaiban, vagy más egyéb szomszédos térségben, azokat mindig megvizsgáljuk. Van más megalapodásuk, például a legközelebbi szomszédjukkal? A, igen, akár ikerként járunk el mi ketten egy szabályozás tekintetében. Ashley Fox. Thank you, President. And... Köszönöm elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Gray és Power uraknak is, hogy eljöttek a ülésre. A meghívásunkra adott válaszukban egyértelművé tették, hogy a csatorna szigetek nagyon aktívan csatlakoznak a nemzetközi kezdeményezésekhez az adóelkerülés, az adócsalás elleni küzdelemben a globális normákhoz, az információ cseréről is korán csatlakoztak. Elnök úr, hadd kérdezem meg a vendégeinket. Mind a ketten jelezték, hogy nemzetközi és európai jókormányzási normák alkalmazói. Hadd kérjem az ő tanácsukat, hogy az Európai Unió hogyan tudna jobban különbséget tenni a szabályokat betartó és be nem tartó országok között. Köszönöm. Gray úr, köszönöm szépen ezt a kérdést. Egy fontos szempontot vett fel. Üdvözöltük Moszkóviszi eh, biztosnak a meghatározását, eh, mi szerint Görzé és Jersey eh, kooperatíva partnerei az EU-nak, mi is így látjuk. Üdvözölnénk, hogyha következetesen így minősítenének bennünket a 2012-es bizottsági ajánlást támogattuk, ami meghatározta a jó kormányzás normáit a harmadik országok esetében az EU magatartási kódexe is ezen alapult, ezért a január 28-ai közleményben jelzett bizottsági megközelítést és üdvözöltük, miszerint nemzetközi és EU szintű normák alapján kell különbséget tenni a partnerországok között. De sajnos ez a különbség tétel most már nem ilyen egyértelműen látszik. Az adó kulcsok ugyanis zavarják a képet. Nincs a tagállamok között konszenzus a minimális adó mérték tekintetében, még belső szakpolitikaként sincs az Európai Bizottság januári kommunikációjában sem tesz ajánlást minimális adómértékre, és az Európai Parlament decemberi állásfoglalásra sem tartalmaz ilyet. Úgy gondoljuk, hogy a CFC jogszabályok alapján a tagállamokban létrejött listák, illetve a különböző egyéb listák nem tekinthetők az EU közös fekete listájának, hiszen nincs közös szakpolitika etéren. Köszönöm, Paul úr. Köszönöm, elnök úr. Egy utolsó szempontot szeretnék hozzátenni a kollégám által elmondottakhoz. felvettük a kapcsolatot a bizottsággal és azokkal az országokkal, amelyek továbbra is fekete listáznak bennünket, hogy szeretnénk, hogyha világosabban különbséget tennének a CFC célú listakészítés, illetve az együtt nem működési listák között. Olaszország megközelítése az volt, hogy adó mérték alapján felállított fekete listáját törli az évelejétől, hiszen erre nagyon könnyű lenne bármilyen országot felvenni. Nagyon sok tagállamnak, így EU tagállamoknak is van CFC szabályozása, azonban nem alkalmaznak fekete listákat. Úgy gondoljuk, hogy nem felelős, együttműködő magatartás a fekete listák működtetése. A tagállamok és a bizottság a nemzetközi szervezetek által elvégzett értékelések eredményeit nyilvánosságra hozhatnák, MoneyVML és más alapok igenis jó fényben tüntetik fel a nemzetközi normáknak a megfelelés szempontjából ami két országunkat. Köszönöm. Koraván Juvenoizen következik. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretem két vendégünknek köszönöm, hogy eljöttek. Mindketten említették az átláthatóság kifejezést igen gyakran, meg az adó semlegesség kifejezés. Ehhez kapcsolódnak kérdéseim. Átláthatóság. Lelkesnek tűnnek a nemzetközi ajánlásokat illetően, ám a ö, nyilvános országról országra vonatkozó jelentések, mi a meglátások? Ez túlmegy az OECD ajánlásaimban. Ezt az átláthatóságot is olyan lelkesen fogadnák-e a nyilvános jelentéseket illetően, mint úgy tudom, a BTK-re vonatkozó banki titok törvényük nincsen, sem Görzin, sem Jerzin, ha jól tudom. Ugyanakkor a titkosságot offshore adatok, vállalatok, alapítványok, trustok alapján biztosítják általában. jövőbeli szakpolitikájuk mi lesz e tekintetben? Mennyire kívánnak teljes mértékben együttműködni a mi adó elkerülés és adócsalás elleni harcunkhoz? Utolsó kérdésem. Jersey és Jersey joghatóságát brit vállalatok is használják pénzügyi tevékenységéjük helyszínéült, és a külföldi vállalat szabályok alapján működik. Vajon brit vállalatok a jövőben is váltatnak-e pénzügyi vállalatokat, hogy külföldi leányvállalatoknak hitelezzenek? A alapon, vagy akár 0 alapon adóztatják a kamatot, e tekintetben e, elmagyaráznák, ez miben áll, és ez hogyan illeszkedik az adósemlegesség elvéhez önök szerint. Köszönöm, Paul úr. Köszönöm. Az átláthatóság kérdésére reflektálnék most itt. Ahogy jelez, ahogy kifejtettük a bevezetőnkben a BEPS programnak elkötelezett hívei vagyunk, sőt éllovasai vagyunk az ország, országról országra jelentés gyakorlatának. Sőt, van egy jogszabályunk alakulóban, amelyet nagyon gyorsan, gyorsan határa emelünk. Ami a köz előtti nyilvánosságot illeti, vannak olyan helyzetek, ahogy már korábban elmondtam, ahol vizsgálódunk vizsgáljuk, hogy mik a nemzetközi standardek, hogy alakulnak, mik az EU standardek, mik lesznek, és nagy érdeklődéssel vizsgáljuk a jogszabályalkotás eredményét az EU-ban e tekintetben, és meglátjuk az EU tagállamok ezt hogyan ültetik a gyakorlatba. Úgyhogy az álláspontunk, hogy, mint mondottam, nagy vecsben tartjuk a nemzetközi standardeket tekintetben. Az adó, a, a banktitokot illetően Jersey és Guernsey nem, nem bír jogszabályjal banktitokra vonatkozóan, még más, más országoknak van. Ugyanolyan bizalmasogi rendszerek működnek a bankokra vonatkozóan, mint Nagy-Britanniában, Egyesült Királyságban, és a legtöbb EU tagállamban is egyébként, amely egyfajta bizalmasságot jelent a egyének védelmét illet, céljával. Még egy gyors gondolat. A kérdés feltővé utalt arra, hogy a trustok titkosítottan működnének. Nincs oka arra, hogy egy trust titkosabb legyen, mint egy vállalat. Tehát, hogyha van erre vonatkozó jogszabály, az kell biztosítsa az átláthatóságot épp úgy a trustokra, mint a vállalatokra. Azonban beláthatjuk biztos, elnök úr, hogy a polgárjogi rendszerben nehéz értelmezni a trustok szabályait. Mi több joghatóság felé tartottunk prezentációt, Kopenhágában, Stockholmban is például tartottunk ilyen prezentációkat, Rigában, és hasonló prezentációt ajánlottunk Párizsban is bemutatni, meg az Európai parlament számára is szívesen elmagyarázzuk egy prezentációban, ha kívánják, hogy pontosan mit is jelent egy trust mögötte, és hogy miért nem olyan, olyan titkos dolog ez, mint ahogy sokan gondolják. Azok, akik nem igen látják át a működését. Tehát szívesen ö, elmagyarázzuk, hogyha kérik. A brit vállalatok helyzetét illetően? Köszönöm, elnök úr. Igen, hogy megpróbálják az időkorlátokon belül maradni. Egybevenném a fennmaradó témákat, mert mind ugyanazt érinti, ugyanazt a kérdést, mégpedig azt, hogy az információ csere milyen azon országokkal, amelyeknek legitim igénye van ezekre az információkra. Mert az adó ügyi jogszabályaikat így tudják betartani, végrehajtani, és ez vonatkozik az Egyesült Királyságra is, ahogy azt a kérdező is említette, de más adóügyi igazgatásra is vonatkozik ez, hogyha hozzánk fordulnak egy tröszt, vagy pedig egy társasággal kapcsolatban, Gönzin, akkor információt kell, hogy adjunk. Az Egyesült Királysággal az 1950-es vége, évek vége óta van információ cserére vonatkozó megállapodásunk a kettős adóztatás elkerülése érdekében, és nemrégiben kötöttünk egy kormányközi megállapodást is az Egyesült Királysággal, ez pedig a, gyakorlatilag a FEPKA megfelelője, és a közös jelentéstételi normát fogjuk bevezetni az Egyesült Királysággal jövő év januárjától. Tehát több olyan mechanizmus is van, ahol például az Egyesült Királyságnak szüksége van információra a saját adóügyi jogszabályainak a végrehajtása tekintetében, legyen az legális vagy illegális adóelkerülés vagy visszaélés, megvannak a lehetőségei az Egyesült Királyságnak, hogy Gönzihez forduljon és megkapja ezeket az információkat. Az OECD-nek is megvannak a fórumai, ahol ezt egyébként világos, hogy igenis Gönzi teljesíti a szabályokat. Egy kicsit, hogy kiegészítsem a kérdést, mondja az elnök. Valamelyikük a bevezetőjében említette, hogy kétoldalú két megállapodásokat is kötöttek 23 tagállammal az EU-n belül, és engem az érdekelne, hogy ezeknek a kétoldalú megállapodásoknak a tartalma az ugyanolyan, mint az Egyesült Királysággal kötött megállapodásé, vagy sem. Köszönöm, elnök úr. Igen, a megállapodások, amelyekre utaltam, adóügyi információ cserére vonatkozó dokumentumok, most 60 darab ilyen, tehát 6 nulla, 60 darab ilyenünk van a világországaival, és ebből 23 Európai Uniós tagállam, ezek közül az egyik az Egyesült Királyság, nagyon apró különbségek vannak a megfogalmazásban, lényegében minden megállapodás ugyanaz. Köszönöm. Paloma López következik a GUE-től. Hablaré en, en español. Lo primero agradecerle... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönet, hogy eljöttek a bizottságba. Úgy gondolom, hogy a mai és a holnapi eszmecsere egy fontos kérdés megbeszélését teszi lehetővé. Az adókijátszás és az adó megkerülés ugyanis nem csak a nagy cégek, multinacionális cégek sara bűne, hanem a pénzügyi központok lehetőségein is múlik ez. Igazából ez egy hosszú lánc, a munkavállalók pénzét végül adómentesen teszik zsebre a nagy tőkések. Az ilyen kis pénzügyi központok, offshore területek, mint az önök országai nagyon fontos szerepet játszanak ebben a láncban. Önök szeretik nem adóparadicsomnak hívni az országaikat, mégis 0%-os a társasági adó. Az osztalékokat a cégek egymás között transferálják, nem fizetnek adót, ugyanakkor a harmadik személyekről nincs nyilvántartás, a rezidens cégek mérlegében nem jelenik meg az, hogy ki a végfelhasználó. És nagyon homályos az alapítványok átláthatósága és a tőlünk, illetve az öbölmenti országokba érkezett pénzeknek nehéz önöknél utána járni önök úgy tűnik, hogy együttműködnek. Mégis konkrét együttműködési szándékra lenne szükség, nem csak a botrányokra való reagálásra. A párbeszéd már hosszú évek óta folyik, mégis kevés valós változást tapasztalunk. Következőt kérdezném. A több száz millió euró ö, aktívája van az önök szigetének. Van-e emögött valami gazdasági tevékenység a néhány százezer lakos részéről? Ö, és esetleg el tudnák-e mondani, hogy milyen állampolgárságúak a tulajdonosok, illetve átlátják-e önök, hogy a cégek között milyen pénzmozgások vannak. A multinacionális cégek esetében nem értem, hogy miért nem ö, szűnnek meg ezek a pénzügyi központok a brit konkurencia miatt. Az Európai Unió országonkénti átláthatóságot kér, különben nagyon nehéz áttekinteni a helyzetet. Gracias, mondja az elnök. Hosszú a kérdés, jó lenne, ha röviden válaszolnának rá. Köszönöm, elnök úr. Ahogy elmondtam a bevezetőmben, Guernsey önkéntesen együttműködött a magatartási kódex csoporttal, és adórendszerét megvizsgáltatta, és több, ennek több elemét károsnak ítélték, és mindezeket kivétel nélkül visszavontuk. Az adórendszerünk megváltoztása után a mostani három ráta sávrendszer dolgozunk 0, 10 és 20 százalékos sávokkal, és ezt újra vizsgálta a Code of Conduct Group, és már nem találta károsnak. Úgy a 0 százalékos sáv önmagában való szerepteltetése önmagában nem káros az NEU szakcsoport vizsgálata szerint sem, mint hogy máshol sem. A, a kérdés feltévője a világ más adórendszereiben az információ szolgáltatásra kellett, hogy vonalkozzom. Guernsey és Jersey nagyon jó múltal bír, a nemzetközi standardekkel való együttműködésben az információcsere tekintetben, hiszen végső soron csak úgy tudja egy tagállam betartani saját jogszabályait, és adóztatni azokat, akiket meg kell adóztasson saját hatáskörében, hogy megfelelő információt kap erről máshonnan is. Így módon mindez információk meg kell felérnek a jogszabályoknak. Úgyhogy csak egy remélhetőleg csak kevesen vannak egy, egy okatóság területén állampolgárok, akik úgy döntenek, hogy bűncselekményt követnek el, vagy agresszívan elkerülnek adó rendszereket, az adóhatóságok úgy tudnak ezzel ellen fellépni, hogyha a tényleges tevékenységről megfelelő információkat szereznek a jogszabályoknak megfelelően. Gönzi együttműködése abban is, hogy nagyon sok adóinformáció csere megállapodást írt alá, hogy az érintett országok beszerezhessenek információt. Ez egyik válasz erre a kihívásra. A másik pedig egy sokkal frissebb találmány, úgymond, az automatikus információcsere, mely a megtakarítási irányelvel kezdődött és gyorsan kiterjedt a közös jelentéstételi sztenderdekre. Ez azt jelenti, hogy az államok nem kell, hogy előre tudjanak adóelkerülés vagy adócsalás gyanújáról, mielőtt információt kérnek be, hanem a közös jelentéstételi sztenderdek alapján a Guernsey-ben és Jersey-ben pénzügyi intézményekben tartott tulajdonokról akkor is tudnak információt beszerezni, hogyha nem merül, még miatt meg felmerülne adóelkerülés vagy csalás gyanúja. Szerintünk itt tudunk legjobban, egy, itt tud legjobban együttműködni más adóhatóságokkal. Én bármely olyan felvetésre válaszol, ami szerint ez, ennek nincs megfelelő tartalma. Hát 2000 ember működik a kollektív investment rendszerekben, ezen kollektív investment schemekre vonatkozó információkat gyűjtve, amelyek nagyon komoly vagyonokat működtetnek. 2000 ember alkalmazása elég komoly, tehát ez nem üres tevékenységekről van szó, amikor bejelentenek egy vállalatot, és nem csinál semmit. Nem ábrázolná jó Guernsey-ben az ágazat, a pénzügyi ágazatot, hogyha így látnánk. Guernsey-ben 18.500 vállalat működik összesen, bejelentve. Lehet, hogy sokan úgy látják, hogy Guernsey több százezer vállalat bejegyzési helye. Hát nem, ez nem így van. Remélem, hogy választottam a kérdést. Ezen részre Tan Pál úr majd kiegészíti. Csak nagyon röviden. A banki betétek betétállományról. Hát igen, egy idővel, ahogy ez minden ágazatra, is, minden ágazatra igaz, kialakul a tapasztalat, a szakértelem, és ennek nagy értéke van. Nagyon sokan biztonságos menedéket keresnek a megtakarításaiknak, és ezt Guernsey és Guernsey szigetein találják meg. De ami fontos, és ezt többször hangoztattuk már ma délután, hogy ahogy a az OECD főtitkára is elmondta, de a G20-aké is egyébként elmondta, hogy nincs buvóhely, semmifajta banki titok nincsen, nem lehet elbújni, most már az átláthatóság mindenkire vonatkozik, tehát bárki helyezi el betétjeit Gönzin vagy Jerseyn, ugyanolyan információs szabályoknak kell, hogy megfeleljen, mint bárki más a közös jelentéstételi normák alapján. Köszönöm, Sven Gigolt következik, mondja az elnök. Köszönöm. Először is szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy eljöttek. Ugye tudjuk, hogy a Kajmán szigetek sajnálatosan visszautasította az itt való megjelenést, és még a kérdéseinkre sem válaszoltak. Úgyhogy valóban komoly köszönet illeti Önöket, mert el is jöttek a meghallgatásra. Sven, ezzel kapcsolatban az igaz, de ez az első eszmecsere, és holnap írni fogunk a Kajmán szigeteki hatóságoknak, hogy mindenképpen jöjjenek el. Hát ehhez sok sikert kívánok önnek, elnök úr, vagy pedig akkor téged elküldünk a Kajmán szigetekre, az is egy megoldás. Na de most ezt az eszmecserét akkor vegyük le a hozzászólási időmből, jó? Tehát a kérdésem. Mindkét adóügyi igazgató fogyasztás ugye az európai tőkepiacokhoz, pénzügyi piacokhoz hozzáfér. És ha jól értettem, akkor tulajdonképpen össze lehet ezeket hasonlítani, és ami a pénzügyi titkossági indexet illeti, elég átláthatóak az önök adóigazgatásai. De hát egyszerűbb akkor átláthatónak lenni, hogyha nincs adóztatás egyáltalán, hiszen a 0%-os kulcsal nincs adóztatás, hát olyan átláthatóak, amennyire csak akarnak. Nincsenek adó megállapodások sem, akkor van ugye tax rulingra szükség, hogyha lenne valami fajta adókulcs, hiszen ezeknek az előzetes adófizetési megállapodásoknak az volt a célja, hogy a 0%-nál magasabb adót elkerüljék a cégek, például Hollandiában vagy másutt. De hát, engem az érdekelne, hogy például a 10-12,5 százalékos minimál adókulcs alá, amit ugye Európában alkalmaznak, hogyan ö, mennek, és hogy de facto ugye 0 százalékot alkalmaznak, az adóversenyt a 0% felé terelik, ez milyen értelemben jó szomszédsági magatartás? Erre válaszoljanak, uraim. A másik pedig a pénzmosás elleni irányelv felülvizsgálata, ugye most zajlik, a végrehajtáshoz az kell, hogy a tulajdonosok jegyzéke meglegyen, és ez nem csak az államigazgatási szerveknek, hanem harmadik feleknek is elérhető legyen. Az Egyesült Királyság szerencsére ezt teljesen nyitottá tette, és ezt a nyilvántartást, és minket érdekel, hogy önök is elköteleznék-e magukat, hogy ezt a fajta nyilvántartást megnyitják, vagy legalábbis készen állnak arra, hogy az érintett feleknek, akiknek legitima az érintettsége, megnyitják a nyilvántartást, hozzáférést biztosítsanak. Tudom, hogy információt cserélnek az Egyesült Államokkal is, bizonyos intézkedésekről már megállapodtak az európai partnereiknek ekvivalenciát adnak? Tehát amennyi jogot az USA kap, megkapja ezt az Európai Unió is? Végül pedig láttam, hogy Észország és Lengyelország az adóparadicsomok listájáról levette önöket. Érdekelne engem, hogy milyen lobby tevékenységük járt sikerrel, hogy sikerült ezt elérniük. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Paul úr. Um, I think that the point... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ez a felvetés, amit elhangzott, hát nem létezik semmifajta megállapodás, semmifajta közös adókulcsal kapcsolatban, legalábbis az OECD, a G20-ak és az EU belüli tapasztalatainkból is ez derült ki, hogy az adókulcsok az megállapítása szuverén joga a tagállamoknak, minden állam a saját igényei szerint állapítja meg az adókulcsait. És azért kerültünk itt rivalda fénybe, mert nincs kettős adóztatást elkerülő megállapodás, és hogy 0%-os adókulcs van, és ezt nagyon világosan megfogalmaztuk ma délután, hogy hatékonyan működhet egy ilyen folyamat, hogyha az átláthatóság és az információcsere nagyon jól működik más adóigazgatóságokkal, adóigazgatásokkal. És ez így van, ez működik, az átláthatóság az kulcsfontosságú. Vannak más országok is, sokan, ahol létezik ez a 0%-os kulcs, Sőt, van annak olyan országok, ahol másút magasabb adókulcsok vannak, de létezik 0%-os adókulcs is. Tehát tájékozódjunk erről, mindenki átlátható módon tegye közzé az adókulcsait. Rákérdeztek az USA-ra és a megállapodásainkra, teljesen elkötelezettek vagyunk a közös jelentéstételi norma mellett, ezt elmondom. Akik ezt összeállították, ők azt mondják, hogy jobb is ez a jelentéstételi norma, mint az usa -i. és vannak ugye itt összehasonlítások az OECD berkein belül is, az amerikai rendszer, illetve az EU-s rendszer között, azt mondják, hogy a, az EU-s az talán jobb. Minden tag, tagállam meg fogja kapni tehát a CRS alapján a az információkat 2017. január 1-től, tehát a közös jelentéstételi normák a CRS alapján. Az utolsó felvetés, ugye, hogy minket levettek a fekete listáról idézőjelben, azért vettek le bennünket az adóparadicsomok listájáról, mert felismerték, hogy milyen lépéseket tettünk, hogy együttműködünk, és a fekete lista az tulajdonképpen azon alapult, hogy mely államok vagy adóigazgatások nem működnek együtt egyáltalán. És ahogy ezt ma délután bemutattuk, nem lehet minket ö, továbbra is fenntartani. Nem válaszolt a ö, tulajdonosi nyilvántartásra. Igen, elnézést elfelejtettem. Korábban egy picit már szóltam róla. A nemzetközi gyakorlatot követjük, a pénzmosás elleni irányelvet is láttuk, azt is tudjuk, hogy mire vonatkozik ez, és komoly érdeklődéssel figyeljük azt, hogy az Európai Uniós tagállamok milyen lépéseket tesznek a negyedik pénzmosás elleni irányelv végrehajtásában, és a jószomszédsági alapelv értelmében mi is komolyan meg fogjuk fontolni, hogy hasonló lépéseket tegyünk, amelyeket az EU-s tagállamok megvalósítanak. Tehát teljesen nyitottak vagyunk, elnök úr Még azt sem tudjuk, ugye, hogy az EU-s tagállamok mit fognak tenni a végrehajtásért. Azt hiszem nem ez volt a kérdés, mondja az elnök. Sven Giegold, igen, az volt az én kérdésem, hogy meg fogják-e nyitni ezeket a nyilvántartásokat? Egyáltalán meg fogják, el fogják készíteni ezeket a nyilvántartásokat, és a harmadik feleknek hozzáférést biztosítanak, vagy továbbra is csak az államigazgatási szervek fognak ehhez hozzáférni, vagy pedig azt mondják, hogy na jó, hát az Egyesült Királyság hozzáférhet, vagy pedig azt mondják, hogy hát meggondol, kitoljuk, aztán majd meglátjuk. De hát több mint egy év eltelt, már egy év alatt azért igen, volt elég idejük eldönteni, hogy most akkor jó szomszédok akarnak lenni, vagy sem, de úgy látom a válasz nem világos. A válasz, azt hiszem, ami a harmadik feleket illeti, én megválaszoltam ezt a kérdést, elnök úr, de hát mondom még egyszer, itt azt mondjuk, hogy követjük az Európai uniós lépéseket, a negyedik pénzmosás elleni irányelvet. Ha jól értjük, akkor most a negyedik pénzmosás elleni irányelv nem követeli meg, és ugye már több éve megvannak ezek a nyilvántartásaink, hogy ezek a nyilvántartások valóban nyilvánosak legyenek mindenki számára. Ami pedig a többi elemet illeti, tehát hogy kik azok az entitások, akiknek az adatokat szolgáltatni kell, és kik azok, akik érintettek, érdekeltek. Ebben a témában is várjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok milyen jogszabályokat fognak alkotni a végrehajtásban, és akkor talán majd idővel ezeket követjük is. Tehát mondom, nyitottak vagyunk, de úgy érezzük, hogy jó szomszédként meg kell várnunk, hogy milyen lépéseket tesz a szomszédunk, és utána cselekedni. Aha, tehát akkor az Egyesült Királyságra gondol. Nem, nem, az Európai Unióra. Hát azért vannak más szomszédok is, mondja az elnök úr. Uh, Tibor Zeni. Szanyi Tibor következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a lehetőségek mentén leegyszerűsíteni a kérdéseket. Minden esetre köszönet a vendégeknek, hogy eljöttek, és tájékoztatásképpen hadd mondjam el, hogy az európai állampolgárokat képviselem, és ezért nagyon egyszerűen szoktam fogalmazni először is az önök percepciója szerint mi az őszinte elképzelés, filozófia a mögött, hogy nulla százalékos társasági adókulcsot alkalmaznak. A második kérdés, azt mondták, hogy korlátozott a hozzáférésük az egységes piachoz. Értem. Hajlandóak-e arra, hogy tárgyalást folytassanak egy tisztességes befizetésről az európai költségvetésbe, ahogy mondjuk Norvégia teszi. Köszönöm, Gray úr. Köszönöm, elnök úr. A nulla százalékos kulcs mögött az a filozófia, ahogy Paul úr a bevezetőjében említette, hogy ezek a szigetek tulajdonképpen az EU-ba irányuló, Európába irányuló pénzeszközök tárolására szolgálnak, és a kettős adóztatást kívántuk elkerülni a befektetési folyamatban, ugyanis Jerseynek és Gönzének nagyon kevés kettős adóztatást elkerülő egyezménye van, még kevesebb EU tagállamokkal. Ezért valószínű, hogyha amennyiben a szigeteken áthaladó tranzakciókat megadóztatnánk, akkor ezeket az, az adókat nem lehetne ö, visszakérni, illetve levonni az EU-ban. Így ö, valós veszélye állna fenn a kettős adóztatásnak az ilyen tranzakciók esetében. Ö, ezért lehetővé tettük, hogy ahol a tevékenység történik, illetve ahol a tulajdonos a jövedelemhez hozzájut, ott történjen az adózás, és mi nem teszünk rá egy további adóterhet erre a tranzakcióra. Ugye ez önmagában nem probléma, hogyha tisztában van vele az ember, hogy ki a tulajdonos, és ki vesz fel jövedelmet egy adott tranzakció vonatkozásában. Ami azt illeti, hogy az EU költségvetésébe befizetnénk-e, természetesen mi nem vagyunk EU tagállam, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a téma vagy kérdés felvetődhet. Köszönöm. nem tagjai az EU-nak, és nem tagjai az európai gazdasági térségnek sem. Úgyhogy pillanatnyilag nincs oka annak, hogy befizessenek, de persze erről tárgyalhatnánk. Anna Gomas újra. Ask. Én azt kérdezném, elmondaná, hogy hány tagja van az adóhivataluknak, hány dolgozója? Remélem nem ön meg Paul úr hozza a döntéseket azokról a szegény, szeresetlen emberekről, akik egyéni adóbefizetéseikkel túlmennének a plafonon, és megkapják ezeket a kedvezményeket, ahogy ők nevezték ezt. Aztán azt is megkérdezném, hogy önök úgy festik le magukat, ezeket a szigeteket, mint pénzügyi központokat. Hogyan lehetnének egy kicsit proaktívabbak abban, hogy megváltoztassák azt, amit abszolút szükséges megváltoztatni, hogy helyreálltsák a bizalmat a központ, pénzügyi központokban például a kedvezett tulajdonosok, a trustok és alapítványok kedvezett tulajdonosainak listáját nyilvánossá téve. Önök szerint az Egyesült Királyság, miért az Egyesült Királyság volt a leginkább óckodó a pénzmosás elleni irányelvben ezen lista vagy regiszter létrehozását illetően? Vagy mi ennek az oka? Aztán még egy kérdésem van, ragaszkodnék tovább is az alapítványokat körüljáró kérdéseimhez. Milyen követelményeknek kell megfelelni egy alapítvány, hogy bejegyzése kerüljön az önök joghatóságában? Van valami cél, amit követniük kell, vagy mi? Vagy csak azért jönnek miért, hogy elkerüljék az adót, vagy csak hogy, hogy eltüntessék a jövedelmeiket? Hogyan kerülik el ezt a látszatot? És még egy kérdés. Önök tervezik, hogy begyűjtenek és publikálnak adatokat azon offshore vagyonokról, amelyeket az, intéz, az önök intézményeiben tartanak. Jó az, hogy például hány portugálnak van számlája önöknél az önök hatóság, tehát országra állampolgárság lebontva gyűjtenének ki adatokat? Elnök, neveket akar, igaz? Gray úr. Köszönöm, elnök úr amely az adóigazgatás, adóhivatalt illeti. Ezek különbözőek, méretüket illetően. Én a Guernsey belit magyaráz, fejteném ki. A Guernsey adóhivatal, ugye egy egységes hivatalunk van, egy kb. 100 ember dolgozik itt. Az a személy, aki a, a hivatalt gyakorlatilag vezeti, az igazgató, aki én voltam 2015 végéig, úgyhogy valóban én voltam tavalyi végéig az, aki biztosította azt, hogy azok, akik az adó törvény alapján adó jóváhagyás, illetve adó kedvezményre jogosultak, megkapassák azt. Ami a kedvezett tulajdonosokat illeti a trustok esetében. Nos, ezek kis félreértés, mert a trust önmagában nem entitás, ez csak egy jogi ö, intézkedés, és mi ennek nincs voltak éppen itt tulajdonosa. A trustot tehát a trust tagok működtetik, és a kedvezményezettek a vagyonbevételüket ráhagyományozzák a trustra voltak éppen egy, egy, ebben a konstrukcióban. Ma délután többször felmerült egy félreértés, talán eloszlathatnám itt. Sokszor a Guernsey és Jersey-beli trustokról beszélnek. Holott voltak éppen itt olyan trustról van szó, melyet a Guernsey vagy Jersey jogszabályok alapján hoztak létre. Az ottani jogszabályokra alapján szerveztek. Tehát a Guernsey törvények alapján e viták, a vonatkozó viták rendezésére nyilván a Guernsey Bíróság a legilletékesebb, hiszen ő, a Guernsey Bíróság e, a hivatott a Guernsey jogszabályok alapján működő szervezetek ügyében eljárni. Tehát ha valaki a világ másik pontján egy trustot hoz létre, amely választása szerint a Guernsey jogszabály alapján működik, a Guernsey hatóságok nem tudnak erről semmit, lehet, hogy semmiféle vagyonuk nincs Guernseyben, a, a trust tagjai vagy kedvényzete is sem lehet, hogy sosem jártak Guernsey-ben. Nem is tudunk róla, hogy működik ilyen trust. Ezért nehéz létrehozni az ilyen trustokra vonatkozó ö, ö, regisztert, hiszen nagyon sok Guernsey törvény alapján működő trustról nem is tudhatunk, amíg a látókörünkben nem kerül valamiképp. Ami pedig a, az eszközök részleteit illeti egyes tagállamok polgári alapján Hát a jelentéstételi standard alapján jövőre indítjuk ezt. A Guernsey beli intézmények az adóhivatalnak be kell szolgáltassák a jövedelem és vagyon nyilatkozataikat, a befektetőkre vonatkozóan lebontva a standardek alapján, és ezeket az adóhivatalunk átadja az EU tagállamok adóhivatalainak, meg az összes többi joghatóság adóhivatalnak amelyek az EU-n kívül részt válnak a közös rendelítési standardek végrehajtásában. Úgyhogy ezek az adatok végsősorban elindulnak a tagállam jog adóhivatalok felé. Köszönöm. Az alapítványokra vonatkozó kérdése válaszolnék. Ami a szigeteket illeti az alapítványokat vonatkozó jogszabályok alapján az általános felügyelet alá esnek talán nem fejtettük ki azt, hogy még 2014. júniusában Jersey főminisztere nyilatkozattal élt, miszerint a sziget nem akar és nem is kell, hogy befogadjon adóelkerülésben résztvevőket. Három elem fontos ennek az intézkedésnek. Egyrészt van egy testület, amely az egész pénzügyi ágazatot képviseli, a jó gyakorlatok kódját létrehozva, amelyet követniük kell. A szabályozó helyi vizsgálatokat is végez. Ennek célja az, hogy meghatározzuk, hogy voltak éppen működik, vannak olyan tevékenységek, amelyek a sziget jó hírnevét sértik, és a kormány kell, hogy döntsön arról, ki kaphat működési engedélyt, vagy letelepítési engedélyt. Ugyanezen rendszerben, tehát három szinten működik felügyelet gondoskodva arról, hogy bármely vállalkozás is működik, ez a sziget jó hírnevét és érdekeit kell, nem sértheti, és a, igaz ez a trust adminisztrációra is, meg a pénzügyi szolgáltatások egész körére. Monsieur le vice-président Bernd Lucke. Köszönöm szépen, Bernd Lucke, alelnök úr. Tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt. Köszönöm szépen, kedves vendégeim, hogy eljöttek. Paul úr említette, és teljesen igaza van, hogy az egyes országok szuverén joga az adó mértékének meghatározása, és ennek a bizottságnak nem is igazán az a feladata, hogy az adó versennyel foglalkozzon, hanem az Európai Unió szabályai szerint törvénytelen állami támogatásokkal kell foglalkoznia. Engem az érdekel, hogy ami Jerseyn és Guernsey történik, az lehet, hogy állami támogatásnak minősül, talán nem az önök jogszabályai, de a mieink szerint. Um, ön azt mondta, hogy valós gazdasági tevékenységet is folytatnak a cégek az önök szigetein. Általában adót azért kell fizetni, mert közszolgáltatást vesz igénybe valaki. Mm, mondjuk az adminisztráció által nyújtott szolgáltatásokat. Hogyha valós cégekről van szó, és mivel valós tevékenységet végeznek, az önök infrastruktúráját, közszolgáltatásait igénybe vetik, veszik ezek a cégek, akkor miért nem vetnek ki eh, rájuk adót? Um, hogy lehet, hogy 0%-os adó megfizetése mellett igénybe vehetik az infrastruktúrát? Nem gondolja, hogy ez állami támogatás? Köszönöm, Gray úr, köszönöm. Hadd adjak némi háttérinformációt ehhez. Uh, 6800 ember dolgozik a pénzügyi szektorban, Gönzén, különböző beosztásokban, 900-an bankoknál, 1700-an cég pénzügyi részlegeinél, aztán alapítványoknál, jogi osztályokon, illetve számviteli részlegnél is dolgoznak sokan. Tehát az ország lakosságának jelentős része e-szektorban dolgozik. Minnyáján fizetést kapnak, és ebből adót fizetnek. Gönzé adóbevételének a nagy része a magánszemélyektől származik, és ennek a bevétele nagy részt a munkavállalóktól. Tehát a cégek valóban működnek Gönzén, és alkalmaznak embereket. Mi a munkavállalókat sújtjuk személy jövedelemadóval. Pozitív adó kulcsot vetünk ki bizonyos cégekre is, 10%-ot a bankokra, bizonyos biztosítási tevékenységekre, letétkezelői tevékenységekre, illetve alapkezelői tevékenységekre. Tehát a pénzügyi szektoron belül igenis vannak olyan cégek, amelyek 10%-os adót fizetnek. Általában a nagyobb cégek azok, amelyeknek valódi, permanens létesítményük van a szigeten. Tehát ezekről mondtam, hogy valós gazdasági tevékenységet végeznek. Vannak olyan gönzei cégek, amelyeknek külföldi tulajdonosa van, és a szigeten kívül működnek. Általában rájuk vonatkozik a 0%-os adókulcs nem lehet állami támogatásnak minősíteni, ahogy ön mondta a bevezetőjében, az állami támogatás egy EU fogalom, mi nem az EU tagja vagyunk, és nem szeretnék értékítéletet alkotni arról, hogy ez állami támogatás vagy nem, hiszen ez a koncepció, ez a fogalom nem szerepel a jogszabályainkban. Még egy kérdés, köszönöm a választ. Szeretném tudni, hogy jól értem-e, amit mond. A cégeknél, a pénzügyi szektorban, önöknél a szigeten dolgozó állampolgárok, magánszemélyek bérezése után adót fizetnek? Úgy gondolom, hogy mondjuk a tőke jövedelmet élvező magánszemélyek ugyanilyen adót fizetnek, hogyha ugyanakkora mondjuk a bérük vagy jövedelmük úgy, hogy nem vették igénybe az infrastruktúrát, nem effektíve a szigeten dolgoznak. Tehát ez a különbség okozhatja, hogy állami támogatásnak minősítünk valamit mi az EU-ban. Még egy kérdés egyes cégek 10%-ot fizetnek. Mi az adóalap? Céges adóalap, vagy valamilyen aktíva, eszközök, vagyon, valami más? Vagy mondjuk van egy hivatkozási alap, hogy az Egyesült Királysággal megegyező az adóalap, vagy van önöknél egy külön meghatározás az adóalapnak? A végével kezdeném. Mutatja, hogy mi a háttere a helyzetnek vállalatok és egyének Guernsey-ben, melyek, melyek ott vannak bejegyezve, vagy ottani vállalat alapítás révén, vagy Guernsey lakos tulajdona révén egyén adóbejelentéset szóval felhasználni. Nincsenek, nincs áfa, nincs adó, nincs, nincs hiteladó, csak jövedelemadó, kizárólag jövedelemadó működik Genziben. Tehát a vállalat adóalapja függetlenül, hogy 0, 10 vagy 20 százalékos sávba esik, a világszerte beszerzett jövedelme. És nyilvánvalóan a tényleges adó, üzleti kiadásokra leszámítatók, meg a tőke kiadások, vagy a tőke leértékelés, tehát a, a amortizáció leírható. De a nem rendes kiadások nem írhatóak le az adóalapból. Ez pedig kitér a második kérdésre. Reflektálva az első kérdése, Gönzi kormánya azt a nézetet vallja, hogy a legnagyobb eszközök, amelyek a, a szigeten vannak, a legnagyobb tőkeeszköz a maga a munkaerő. És a, az adó többségét egyénekre bontva szedjük be, és nem vállalatokra bontva. Hogyha az EU alapján, meglátás alapján. Ez állami támogatás, hát akkor önök döntik el, hogy hogy látják ezt. Azt mondja, hogy nincs infrastruktúrájuk, tehát nem kell adóztatni annak a használatát. Van infrastruktúránk, de a, kormány úgy döntött, hogy adóbevételeit egyénekre vonatkozó adókra alapozza, illetve a vállalati szektor egyes elemére alapozva. Ha röviden megengedik, csak hogy alátámasztom kollégám által mondottakat. 13 ezer ember dolgozik Jerseyben a pénzügyi ágazatban, 4700 bank, 3600 trustok és alap ügyetesben, többiek jogi szolgáltást nyújtanak, 1100 pedig számvitelit Ám tekintet arra, hogy milyen erős a pénzügyi ágazat, a szigeteken alkalmazottak szolgáltatásban dolgozók sok, sokan olyan szolgáltást nyújtanak, amely az ipart támogatja, az ágazatot támogatja. Vagy a vállalatokban dolgozóknak nyújtanak szolgáltatásokat. 20, a szigeten élők 20%-os adót fizetnek. Illetve akik használják az infrastruktúrát ö, ide sorolhatók. Az adóbevételünk egy része, amely jövedelem adóból és vállalati adóból származik, a megegyező arányú az Egyesült Királyságbeli arányokhoz. Úgyhogy nem nagyon térünk el a e tekintetben. Jersey úgy látja, hogy ez a folyamat jól működik, mert ennek betudhatóan gyakorlatilag teljes foglalkoztásság van, és jó munkavállalási lehetőségei vannak a helyi lakosoknak. Ami a szigeten működő vállalatokat illeti, amelyeket nem ottani lakosok birtokolnak, ők is használják persze az infrastruktúrát, és ők ö, ö, tulajdonadó alapján járulnak hozzá az infrastruktúra működtetéséhez, legyen az, az úthasználat, vagy a hulladék szállítás kezelés. A helyi lakosok által birtokolt vállalatok, miután profitot osztanak szét maguk között a megélhetésükhöz, nem fizetnek adót. Tehát szerintem nincs egyensúlyhiány, és meglepne az, hogy a e struktúrák alapján és a társasági és az személyvedelem vedelem adók közötti egyensúlyt látva valaki úgy látná, hogy állami támogatások szabályai alá kéne, hogy essünk ezekkel. Köszönöm szépen, hogyha más nem kéri a szót, de igen, Gomes asszony, tessék. Kérdezem, hogy ezek az alapítványok és trösztök fizetnek adót az önök szigetein? Please, sorry. Thank you, Tessék elnézést. Köszönöm, elnök úr. Igen. Gönzin adót fizetnek a magánszemélyek, bizonyos társaságok. A trösztök esetében a trösztök tagjai fizetnének adót, amennyiben adókötelesek lennének. Az alapítványok esetében ugyanaz lenne a helyzet, mint egy társaság esetében. Tehát ezek az alapítványok jelenleg 0%-ot fizetnének, ami pedig a trösztök tagjait illeti, az ő jövedelmi bevételi forrásaiktól függ a helyzetük. Tulajdonképpen az adófizetési kötelességet megnevezhetik, tehát úgy fizethetnek, mintha kedvezményezettek lennének, és az ő helyükben fizetnék az adót. Tehát függ ezt lehet választani, hogy a kedvezményezett rezidens státuszától függően, vagy mástól függően. Köszönöm, Brona Leinen asszony következik. Thank you, Chair. I have listened... Köszönöm, elnök úr. Uraim, meghallgattam a válaszaikat, de azt kell mondjam, hogy eléggé összekavarodtam. Úgy tűnik, hogy a világon az összes átláthatósági szabályt követik, betartják és végrehajtják, és mégis Guernsey és Jersey általában adó paradicsomként jelenik meg az emberek szeme előtt, és adó kiátszásra asszociálnak az emberek. Meg tudnák vajon magyarázni, hogy miért van ez így? Köszönöm, Pál úr válaszol. Thank you, Chair. I think that the, uh, the... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a félreértés az onnan a történelmi nézetekből eredhet, itt gyökerezik. Régen ugye nagyon sok más adóigazgatással egyetemben itt is kevesebb volt az átláthatóság, még a nemzetközi normákat nem állapították meg, és olyan aggályok merültek fel, hogy nem teljesen tiszta a kép, ezért ez megmaradt a történelemben, ez a fajta előítélet, és hát sokan még most is így gondolkodnak, de ahogy mondtam a bevezetőkben, egyébként a levelezésben is ez megfogalmazódott, hogy a mostani körülmények teljesen mások. Ahogy a kérdező is említette, az átláthatóságot megvalósítottuk, az automatikus információcserét, a közös jelentéstételi normákat, a BEPS programot, ezeket mind-mind támogatjuk és végrehajtjuk. Tehát amit elmondtunk ennek a szakbizottságnak és másút más bizottságoknak is, most itt az ideje, hogy ezt az előítéletet félretegyék az emberek, és az érdemeink alapján ítéljenek meg bennünket, olyan helyet adjanak nekünk, amely megillet bennünket. Tehát azt hiszem, hogy nem kellene, hogy adóparadicsomként gondoljon ránk bárki. Itt nem csak az adókulcsokról van szó egyébként, mert az adókulcsok megállapítása minden tagállam, minden állam szuverén joga. Az adóparadicsom megnevezés azt is közvetíti, azt az üzenetet is közvetíti, hogy itt el lehet bújni, egy adóparadicsomban el lehet bújni, mi viszont megvalósítottuk a teljes átláthatóságot, tehát itt senki sehol nem tud elbújni. Megköszönöm, és akkor az előadónak adom át a szót, kérdezem, hogy van-e még kérdése, vagy pedig konklúziókat kíván levonni. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dologgal zárnám, azt hiszem, hogy elég alapos kérdés-válasz szakaszt tartottunk itt. A kedvezményezett tulajdonosokról, ez lenne az egyik téma amerről szeretnék szólni. Ugye tudják, hogy David Cameron brit miniszterelnök még 2014 áprilisában, ha jól emlékszem, beszélt erről, tehát hogy miért annyira fontos ez, hogy ne csak központi nyilvántartás legyen önmagában, hanem hogy ez a nyilvántartás a köz számára elérhető legyen, tehát nyilvánosak legyenek ezek az adatok. És még mindig meglep engem az, hogy a mai eszmecsere után ezt az ajánlást nem valósították meg, pedig ez az Egyesült Királyság miniszterelnökének ajánlása, és levelet küldött önöknek. Tehát David Cameron leveléből idézek önöknek. Meggyőződésem, hogy a kedvezményezeti tulajdonosokról készült nyilvántartás nyilvánosságra tétele, nyilvánosságra hozatala mindenki számára előnyös, így bárki tájékozódhat arról, hogy ki tulajdonolja az érintett céget, a bankok és az egyéb pénzügyi cégek is tájékozódni tudnak az érintett vállalatokról, és az is kiderül majd, hogy ki az, aki hamis információkat szolgáltatott, és így eleve erre lehet rettenteni azokat az embereket, akik hamis információkat kívánnak megadni, tehát ez minden adóigazgatás hasznára válik a fejlett országokban és a tengeren túl is, a fejlődő országokban is, ha ez az információ már egy vizsgálat elején a rendelkezésükre áll. Tehát ezt a levelet kapták meg önök 2014 áprilisában, és úgy tűnik, hogy még mindig vonakodnak ahhoz, hogy nyilvánossá tegyék ezt a listát, ezt a nyilvántartást, amely a kedvezményezett tulajdonosokról szól. Tehát ez az első kérdésem, hogy miért nem léptek még mindig. A második dolog pedig a számadatokat érinti. 2007-ben Colin Powell szerint az offshore bankok, trösztök, befektetési alapok összes eszközállománya olyan 7-8 milliárd fontra rúgott. Ez körülbelül az Egyesült Királyság gazdasági outputjának olyan fele. Azt hiszem, hogy ez csak Gönzi volt, ha jól emlékszem. Hát akkor ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ha ekkora óriási mennyiségű eszközt őriznek ezek az intézmények, akkor ez hogy lehetséges? Adózási célokból. Miért, miért mennének ide? Miért itt tárolnák az eszközeiket? Ekkora pénzösszegek. Miért kerülnének önökhöz, ha nem eh, adó optimalizációs célból? Hát ez hatalmas mennyiségű offshore pénzösszeg, amely itt eh, őrződik. Ez a második kérdésem, hogy miért, mi másért, ha az alacsony adókulcsért. Nos, akkor tessék a válasz lehetőség Pával úré először. Köszönöm szépen. Akkor az Egyesült Királyságnak való válaszadással kapcsolatban az Egyesült Királyság a, a Lokeren G8-as csúcs után elég határozott álláspontra jutott a G8 g ast illetve a G20-as találkozót, illetve az EU tagállamokat is gondolom megpróbálták meggyőzni, hogy az ő felfogásukat kövessék, de idővel az Egyesült Királyság is felismerte, hogy nem sikeres ez a kezdeményezés és hogy nem lenne észszerű tőlünk elvárni azt, hogy a, az általános nemzetközi fejleményeket megelőzve hozzunk ilyen intézkedést és most már ők is elfogadják, hogy lépésről lépésre haladunk, először központi nyilvántartást hoztunk létre, megfigyeljük, hogy a többi ország, az EU mit tesznek a és ennek alapján jöhet létre egy nyilvános nyilvántartás a 700-800 milliárd fontról van szó, ami a bankbetéteket illeti pillanatnyilag minden információt hozzáférhetővé fogunk tenni azon országok számára, amelyeknek állampolgárai Jerseyben és Gönzében bankbetéten helyeznek el pénzt itt a kamatadó vetődik fel egyedül, mint adózás más országokhoz hasonlóan, és nagyon sok tagállamhoz, ugye az Egyesült hasonlóan a nem rezidensek bankbetétjeinek kamata nem adó köteles nálunk. Nem hiszem, hogy adózási okokból ö, helyeznék el bankbetéten nálunk az emberek a pénzüket, hiszen bárhol máshol ugyanilyen ö, adózás alá esnének. Komoly szakértelem alakult ki a, a trösztök kezelését, illetően illetve a vagyon kezelése, vagyon biztonságos kezelése miatt, illetve a tőkeadóztatás hiánya miatt is jönnek hozzánk. De megint csak más országokban is hasonló kedvezmények eh, állhatnak eh, fenn. Eh, persze nagyon fontos a biztonság, a politikai stabilitás, és úgy gondoljuk, hogy nem az adózási helyzet az, ami alapvetően a trustokat hozzánk hozza. Köszönöm, Gray úr. Történ a történelmen visszamenve, utalva, amit Paul úr mondott, emlékszem arra, amikor Guernsey elkezdte először a tárgyalásokat, az adó információ csere megállapodásról 2001 előtt még jóval. Voltaik azt mondták, hogy ez lesz a Guernsey pénzügyi ágazat vége, mert hiszen az egész csak azért van, mert adókedvezményt kap. Hát aztán ez nem így történt mikor ugyanezt bevezettük 2005-ben a megtakarítás irányba. Sokan azt mondták, na most aztán tényleg vége a Guernsey pénzügyi iparnak. Hát nem így történt. És nem történt így egymást követő 60 egyéb adó megállapodással után sem, meg a kettős adasztális megállapodással sem, meg a FATKA, meg a közös standardek adása után sem tehát a Görzi és Jönzi pénzügyi ágazata ezen átláthatósági szabályok után is olyan erőteljes, amilyen, akkor nyilván, és amely szabályok főleg az adózásra vonatkoznak, és most, hogyha Bepszet et is mérlegeljük, nyilvánvaló lehet az a meglátás, hogy ez az ipar nem csak adókedvezmények miatt van így, ahogy sokan erre utalni látszanak. Uh, do you want to add something? Köszönöm. Szeretne még valamit hozzátenni? Jó. Amennyiben más nem kérni a szót, köszönöm szépen. Köszönet a két meghívottnak. Úgy gondolom, hogy most már jobban értjük Jersey és Guernsey helyzetét. Két kis szigetről van szó, a történelem és a földrajz miatt kis sajátos helyzetük van több kollégánk eh, meglepődött, hogy nincs eh, társasági adó, de figyelembe véve az önök országainak eh, szükségleteit, az SZIA elegendő a közszolgáltatások finanszírozásához, Ugyanakkor persze ez az önök szuverén döntése, de oda fogunk figyelni arra, hogy az EU szomszédságában működő országokban cégek ne kerülhessék el az adófizetést, amennyiben az EU-ban működő cégekről van szó. Amikor többes szám első személyben beszélek, az EU-ról, az Európai Bizottságról, az Európai Parlamentről, de az OECD-ről is beszélek most már évek óta. Mm, önök tudják, de azért jelzem, ahogy holnap is el fogom mondani a meghívottainknak, hogy azt kell látniuk, hogy egy korszakváltás történik most és az a korszak, ahol országok egymással versenghettek, hogy melyik fizetett kevesebb adót a cégekkel vagy a vagyonos emberekkel, ez a korszak most már lezárult. És hogy a választóink, az állampolgáraink, mert mi mindjárt demokráciák vagyunk, részéről az átláthatóság fontos elvárás, a méltányosság, az igazságosság fontos elvárás. Az alelnök úr is említette, minden egyes ország önállóan alkalmazza az adórendszerét és alakítja ki a különböző adó mértékeket. Ami viszont nem elfogadható, a kormányok számára, az az, hogy egyes országok a szomszédaik elől elhappolják az adófizetőket, az állampolgárok számára nagyon nagy igazságtalanság az, hogy a kicsi közepes cégek mennyi adót fizetnek, a nagy multicégek viszont sikeresen megúszszák az adózást tehát a választóink az átláthatóságot és az igazságosságot kérik tőlünk, ez az EU-ban is így van, meg a világ szintjén is így van, az OECD országaiban, az OECD munkáján keresztül jelenik ez meg, és az a politikai szándékunk, hogy támogassuk az Európai Bizottság által már megtett javaslatokat. Ma délután már volt szó ezekről, az idei év elején születtek ezek a javaslatok, és azt kívánjuk, hogy a BEPS akció terv minden része jelenjen meg a nemzeti szabályozásokban, illetve az Európai eh, Bizottság eh, azért második felében a mi kérésünkre többek között újabb javaslatokat fog tenni a társasági adó alap harmonizációjára az Európai Unión belül. Tartunk majd egy találkozót a 28 nemzeti parlament képviselőivel e témában április 18-án, ezt tájékoztatásul mondom el önöknek, illetve részt fogunk venni ebben a témában egy OECD interparlamentáris eszmecserén is, május másodikán Párizsban, és minden állam, amely a BEPS akciótervelők készítésében részt vett, meghívást kap, és májusban az Egyesült Államokba utazunk, hogy a Capitol, Capitol Hill két házának megfelelő bizottságaival egyeztessük a fellépésünket, és megbeszéljük, hogy hogyan kell nemzetközi szinten kezelni ezeket a témákat. Több esetben elmondták önök, hogy Guernsey és Jersey teljes mértékben együttműködő kíván lenni, és persze a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve az ajánlásokat el akarják fogadni. Úgy gondolom, hogy a mentalitás váltáshoz, ez a csendes forradalomhoz önök is hozzájárulhatnak. Köszönöm szépen, maradjunk kapcsolatban, és tájékoztassuk egymást a fellépéseinkről. Köszönöm szépen, azt javaslom, hogy már rekesszük be az ülést, holnap pedig 9 órakor folytatjuk három másik ország képviselőinek meghallgatásával. Ezzel lezárom az ülést.